à tout le monde. On va peut-être commencer. Madame Valenciano euh, n'est pas là pour la... Akkor tehát elkezdenénk. Valenciano asszony nincs itt az reggeli részen, úgyhogy megkért, hogy én elnököljem ezt a mai ülést. Először tehát elfogadnánk a napi rendet. Van-e esetleg módosítási kérelem? Penzieri esetleg módosítanád el napi rendet? Nem. Hogyha nem, akkor elfogadnak, elfogadottnak tekintem a napi rendet. Ezen kívül még el kell fogadnunk a június 16-17-i ülés jegyzőkönyvét. Van -e esetleg ellenvet? Hogyha nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Harmadik pont az elnök közleményei. Először is szeretném elmondani, hogy a parlament, ahogyan azt önök is tudják, mm, sokan mm, aktívak ebben a tevékenységben, tehát a parlament három mm, sürgősségi állásfoglalást fogadott el. Az egyik az Oroszországgal kapcsolatos, Eston Kochverrel, Oleg Száncóval és Alexander Kolcsenkóval, a második Angolára, a harmadik pedig Azerbajdzsára vonatkozik. Az azeriek úgy döntöttek, hogy ki vonulnak az orsz a parlamenti gyűlésből, úgyhogy ez problémát okozott. A harmadik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeket, ez a Szaharov díj több, több nevezésünk is van, több jelölésünk is van, Szeptember 10-én jelölt, jelölték ki a megnevezett jelölteket, és szeptember 28-án hétfőn fogja az AFET, illetve a DEVE, valamint a mi bizottságunk együtt bemutatni a jelölteket. Szeretném a neveket felemlegetni, megemlíteni mindannyian 10 percben tudnak majd jövő hétfőn bemutatkozni. Raif Badavi, Badavi vagy 10 évre ítélt uh, szaudi blogger, valamint uh, ezer, uh, ezer ostorcsapásra és uh, kemény pénzbüntetésre ítélték, amiért az iszlám értékeit megsértette. Róla már beszéltünk egyébként az elmúlt hónapokban. A következő jelöltünk a venezuelai politikai foglyok, az, az ellenzék, méghozzá a, demokra- a demokratikus egység ellenzéke. A harmadik Edna Adan Ismail, egy szomáli aktivista, aki a női nemi szerv megcsonkításának, megcsonkításának ellenében ö, tüntet. Ő az Edna Adán szülőotthonnak az alapítója Szomáliában, Hargezia városában. Aztán ott van még Boris Nemcsov, aki orosz fizikus, volt miniszterelnök, és ahogyan önök is tudják, februárban megölték Moszkva utcáin. Nadja Savchenko az ukrán, ukrán katonai pilóta, aki a Radának, vagyis a parlamentnek a tagja. Őt 2014. június 18-án fogták el, majd pedig Oroszországba szállították, ahol is börtönben van. Végül pedig, de nem utolsó sorban, három visszaélés bejelentő van még a jelöltek között. Edward Snowden, valamint Antoine Deltour, a PricewaterhouseCoopers volt auditora, illetve Stefani Zsibó, aki az UBSAG mm, svájci bank ügyeire mm, derített fényt. Tehát pár napon belül a három szakbizottságnak a közös, jelölé, közös gyűlésen bemutatjuk majd ezeket a jelölteket. Szeretnék egy pár szót szólni arról a DROA delegációról, amely majd Szerbiába, Belgrádba fog látogatni holnap reggeltől egészen csütörtökig, csütörtök reggelig. Ez egy közös delegáció az AFET-tel, ide, ma este fognak elindulni, és az lesz a cél, hogy ezen EU-s tagjelölt országban az emberi jogi helyzetet értékeljék. Tudják, hogy Szerbia most megküzd a migrációs nyomással. Aki a bizottságunknak a tagja, közülük hárman fognak elmenni, Tőkés, Andrei Kovacsev, valamint Soraya Post, ez a három tag fog a mi bizottságunkból ebben a delegációban részt venni, illetve más AFET, DROA tagok is részesei lesznek ennek a delegációnak. És ők Szerbiában, valamint Koszovóban is fognak tölteni egy napot. Ez volt tehát az elnök közleményei pontunk. Most pedig a négyes pontra áttérnék. Ez visszajelzés az Emberi Jogi Bizottság Izraelben és a palesztin területeken tett missziójáról. Ezt a missziót az egyik kollégánk, József Weidenholzer vezette. Ők Izraelben, illetve a palesztin foglalt területeken jártak július 20-a és 24-e között, vagyis a nyári szünet előtt öt napot töltöttek itt, találkoztak a palesztin törvényhozó tanács, valamint a Knesset tagjaival is, illetve kormányzati mm, szakértőkkel, emberi jogi aktivistákkal, mind palesztin, mind izraeli részről. Gázában nem tudtak ellátogatni, azonban a képviselők több várost is meglátogattak Izraelben, illetve Cisjordániában, hogy lássák, hogy mi ott a, a helyzet. Kiosztjuk majd a misszió beszámoló, beszámolójáról készült ö, tervezet jelent, jelentés tervezetet, nagyon érthető, 27, 27 oldal, függelékekkel. És itt van velünk Bósek úr is, méghozzá videokonferencián keresztül, ő a gázai UNRV-ának az igazgatója, aki be fog nekünk számolni a legutóbbi gázai helyzet fejleményeiről. Látom, hogy itt van velünk, remélem, hogy hall is minket. Igen, úgy gondolom, hogy hall minket. Igen, hangosan és nagyon jól hallom önöket. Rendben, köszönjük, mondja az elnök. Először is Joseph Weidenholzernek adnám meg a szót, aki a DROA delegációnak volt a, az elnöke. Átadnám tehát neki a szót. Kérem, hogy mondjon nekünk pár szót ennek a látogatásnak az eredményeiről. Weidenholzer úr, ez öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön már említette, hogy egy nagyon gazdag és kimerítő jelentést állítottunk össze. Köszönöm szépen a titkárságnak. Nagyon jól összefoglalja a látogatás tartalmát. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt a látogatásunk, nagyon sok benyomást szereztünk, tapasztalatot, és nyilvánvaló, hogy politikai részről is nagyon sok befolyás alá kerültünk, bár nem erre koncentráltunk, hanem az emberi jogokra. És elmondhatom, hogy egyrésztről a palesztin oldalról a reménytelenség jellemzi legjobban a helyzetet, az izraeli oldalról pedig igazából nem tudják, teljes tanácstalanság van, hogy mi legyen mi, hogyan álljon össze az új kormány, az iráni üzlet, a biztonsági helyzet a régióban, ez mind-mind belejátszik a jelenlegi képbe, úgyhogy teljes a tanácstalanság mindkét oldalon. Még hogyha ö, történnek is fejlemények, akkor is nagyon nagyok a nehézségek. Az izraeli oldal például arra kért minket, hogy legyünk aktívabbak a parlament oldaláról, hogy megértés Nagyon sok megbeszélést tartottunk kormányzati civil szervezetekkel, nagyon nyíltan beszélt mindenki. Nagyon részletes választ kaptunk minden kérdésre, nagyon sok kritikai megjegyzést hallottunk, nem próbálták meg kerülgetni a forrókását, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, ami jó alapot képez a jövőbeni együttműködésre. A gázai helyzetről is szó esett, az izraeli hadseregben tapasztalt fejleményekről. A fő ügyésszel is tudtunk találkozni, aki ö, ö, ismertette velünk, hogy az ICC-vel hogyan működik együtt a, az izraeli kormány. Aztán az izraeli oldalról Nagyon nagy a feszültség az arab országokkal tartott kapcsolatokat illetően néha ö, ö, feszültségek vannak, például az arab partnerek a Knessetben nem hajlandók találkozni, hanem csak külső helyszínen. Aztán volt egy dolog, ami nagy árnyékot vetett az összes találkozónkra, ez pedig a telepesek kérdése. Minden résztvevő központi kérdésként kezeli ezt a jövő szempontjából, és ezt tekintik minden probléma megoldásának. Véleményem szerint Nyilvánvalóan, hogyha Izrael folytatja a telepes politikáját, akkor fokozódik a helyzet, ez egy szuverenitási kérdés, a palesztin állam létrehozásának kérdése, ez olyan, mint egy lyukacsos sajt. Ez az egész telepes politika nyílt összeütközésekhez vezet, és politikai vádaskodássá válik úgyhogy emberjogi szempontból az embereknek joga van szabadon letelepedni, hogy megfelelő erőforrásokhoz jussanak, víz, stb. Tehát azt hiszem, hogy ez lesz az egyik központi kérdés. A másik kérdés, amit mind a két oldal felvetett, és ez a szakbizottság, eh, ez nagyon érintett ebben a témában, az az, hogy a civil szervezetek munkásságát megpróbálják korlátozni. Izraelben eh, nagyon nagy a vita a kormányon belül arról, hogy a civil szervezetek, akik külföldi támogatást kapnak, azoknak a tevékenységét korlátozni kellene. Mi, Európai Unió, mindig rendelkezésükre állunk a viták során, de a palesztin oldalról is vannak ilyen tevékenységek egyébként, ami nyilvánvalóan, hogy szerepet kell, hogy kapjanak a jövőbeni munkákban. Aztán a politikai helyzetet tovább gazdagítja az, és az a benyomásom, hogy már kifogyunk az időből. Megoldást kell találni. Az utolsó találkozónk a palesztin oldalról nagyon tanulságos volt. Bocsánat, azért hajoltam hátra, mert nem látom az elnök urat a képernyőtől. Tehát egyre inkább láthatjuk azt, hogy egyre több palesztin körében terjed a radikalizáció. Ezért aztán nagyon sürgős lenne az, hogy végre megoldjuk a problémákat. Minden egyéb, az benne van a jelentésben, nagyon részletes a jelentés, és kiadtunk egy közleményt a végén, ahol összefoglaltuk a fő pontokat de a részletekbe nem mentünk bele. Szeretnék még a kollégáimnak egy kis időt adni, hogy kiegészítsék az elhangzottakat. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ösztudrovol asszony is eh, itt van velünk, úgyhogy átadnám neki a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Schon ausführlich eh, darüber. Köszönöm szépen kollégáknak is. Kollégám már bemutatta, hogy milyen jó jelentést állítottunk össze az izraeli látogatásról, és az expozi maga is nagyon átfogó volt. Ezért csak szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített a szervezésben, főleg jelen kollégáinknak is, ugyanis úgy gondolom, hogy nem volt egyszerű misszió. Ez az első, amit meg kell jegyeznünk. Mivel a reménytelenség szó már elhangzott, magam is elmondhatom, hogy amikor hazaértem, úgy éreztem magamat, mint más kollégák, én nem voltam. Még akkor is, amikor fiatalabb politikusokkal beszélek, hiszen nem minden politikus megcsontosodott régi beállítódású, de még a fiatal politikusok körében is nagyon sok a bizalmatlanság a két oldal között Izraelben. Nyíltan feltettük a kérdést kétszer is, hogy kivel tudna ön a másik oldalról valakivel felépíteni valami rendszert. Általában olyan választ kapunk, hogy lenne ilyen vagy olyan ember, de mindig benne van a de. Ez természetesen nem mutat megfelelően a jövő irányába. Ezért általános megfigyelésként írtunk le sok mindent a jelentésben, és ezen belül bontottunk ki számos apróbb témakört. Általánosságban én úgy látom, hogy jó áttekintést adhattunk a helyzetről. Az információ, amit kaptunk, mindkét oldalról jó minőségű volt. Azonban, mivel nagyon sok különböző témakörrel foglalkoztunk, ezért lehetséges volna egy további munka keretében részletesebben is kibontani ezeket az egyes pontokat hogy ezt pontosan milyen formában tesszük meg, sajtónyilatkozatban, vagy egyéb. Üzenetünk tekintetében mindenképpen egyértelműsíteni kell, hogy nem valódi fact-finding, tényfeltáró misszió voltunk. Egy kicsit átfogóan próbáltuk megvizsgálni a helyzetet, és egy kicsit a felszínen is maradunk. Objektíven hozzá kell tennünk azt is, hogy erre nem lehet tökéletesen alapozott döntést hozni. Még egy másik dolog, melyhez szeretnék hozzászólni. A menekültek problematikájához Európában általánosságban, amely most már Európa szívéig is eljutott, talán fogalmazhatunk így is. Izraelben az ember olyan geopolitikai helyzettel találkozik, amely egészen más vonalakat mutat fel. Az a tény, hogy a palesztin menekültek sok esetben reménytelenek, ahogy azt már az előttem szóló elmondta, a másik oldalról azáltal lesz kiegyenlítve, hogy az izraeliek a saját biztonságukat érzik minden irányból fenyegetve. És ezt egészen más formában élik meg, mint mi innen távolról, messziről nézve a helyzetet. Úgy vélem, hogy számunkra a végkövetkeztetés az lehetne, hogy a minden vitánk következtében, amely a menekültekről és a konfliktusokról szól, az lehetne, hogy a helyszínen kell támogatnunk, a helyszínen kell segítenünk, annak érdekében, hogy ott tudjunk megoldásokat kínálni összességében úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk. Nagyon sűrű volt a programunk, pár nap alatt rengeteg mindent tudtunk elvégezni, de tovább kell dolgoznunk ezen a területen. Ah, de a delegációk nagyon jók és nagyon kedvesek voltak, és megértették céljainkat. Nagyon köszönöm. Most pedig, ve um, más képviselők is fel szeretnének szólalni. Orken asszony. Igen, elnézést, csak egy kis kérdést szeretnék feltenni, ugyanis most olvastam a sajtóanyagot. Megvoltam júliusban, tudom, júliusban a misszió után ö, mutatták be ezt a jelentést. Mi zöldek is ö, ott voltunk, és nagyon meglepődtem azon, hogy az elfoglaltság, a fogla, foglalt szó egyszer jelent csak meg az egész ö, sajtószövegben, pedig a pedig ugyanolyan egyenlően kellene ö, foglalkozni velük, tehát nem tudom, hogy a DROA miért, a DROA bizottság közleményeiben miért nem jelent meg ez a szó. And I tried to explain that uh, discussions and debates with... Nagyon sokat vitatkoztunk az összes féllel, azonban nem volt olyan téma, amelyet eléggé mélyen elemeztünk volna. Mivel önök ott voltak, zöldek, és mivel van sajtóközleményük, nem tudom, hogy miért kellene az önök vonalán tovább mennünk, az önök metódusát követnünk. Holzer. Medenholzer úr. Ich habe das auch zu Beginn gesagt. Ezt már az elején elmondtam, hogy mi ennek az albizottságnak a delegációi vagyunk, az emberjogi albizottságnak és a mi küldetésünk nem az volt, hogy a külügyi szakbizottság tevékenységeit magunkra vállaljuk. A jelenlegi egyezmények keretei között kell mozognunk, és ezt is tettük. És én tényleg úgy gondolom, hogy központi jelentőségű dolgokat tudtunk átbeszélni, politikai kérdések, nem voltak részei a küldetésünknek. Nagyon sajnálom. Uh, Gerike Gerike úr kért szót. Ich möchte ein Kompliment machen an das, was ich jetzt von Herrn Weidenholzer und Szeretnék gratulálni Weidenholzer kollégának reménytelenség, Palesztinia, tanástalanság Izrael. Hát mit tehetnénk? Mindig a telepesekről, az elfoglalókról beszélünk. Hát azért ne felejtsük el, hogy mi történt. A Gáza övezetet a palesztinoknak adták. Már nincsenek izraeliek ebben az övezetben ha voltak házaik, akkor a palesztinok lerombolták ezeket. Hát akkor mi a megoldás? Ajánlhatunk megoldást, csak az a megoldás, hogy lerombolnak valamit, az nem megoldás. 2001 a az izraeli oldalon több mint száz haláleset történt egy ilyen támadás miatt. Ezért építette Izrael a kerítést és a falat és nyilvánvalóan utána nem csökkennek a feszültségek. Az izraelieket állandóan az fenyegeti, hogy visszaszorítják őket a földközi tengerbe. 2,6 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a Gáza övezetbe áramlott. Aztán mi lett belőle? Azt hiszem, hogy maga Szaudarábia 140 milliót nyújtott azért, mert az arab egyetértés nevében, de ez még mindig nagyon-nagyon kevés. Úgyhogy még egyszer szeretnék gratulálni a misszión részvőknek, nagyon jó munkát végeztek. Madame Auken, por asszony. Csak rövid leszek. Nem a zöldek mély pozícióját fejezem ki, hanem a teljes parlament és a bizottság véleményét szeretném kifejezni, amelyet már számos alkalommal ismételtünk. Az ENSZ-ben is Önök is tudják, hogy az ENSZ sokszor beszélt megszállásról és elfoglalásról, és arról, hogy illegálisan ezt említeni. Most pedig szeretném Bosák úrnak megadni a szót, aki az UNRV gázai igazgatója, és aki fel fog tehát szólalni videókonferencián keresztül. Az öné a szó. Thank you very much. Um, it's a pleasure. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés az, hogy ilyen röviden is akár hozzászólhatok a legújabb fejleményekről. Alapvetően nem régen töltöm be ezt az állást, tíz napja léptem hivatalba. Ez idő alatt a teljes gázölvezetet bejártam. Nem csak a rombolást látom, hanem egy elég lenyűköző erőfeszítést a helyiek részéről, hogy eltakarítsák a romokat és újra építsenek. Kis javításokat is végeznek, és reméljük, hogy nem sokára teljesen lerombolt épületeket is újjáépítik. Bizonyos erőforrásokat már kapott az övezet, de többre van szükség a támogatás nagy része az arab országokból érkezik, de az újjáépítés mellett más kérdések is felmerülnek, nyilvánvalóan az önök területe, emberi jogi kérdés, a népességnek a helyzete. Látjuk a kétségbeesést, azt a kérdés, hogy hova tartunk. Az iskolák nagy részében, ahova ellátogattam, nagy benyomást gyakorolt rám, hogy mindenki mosolyog, hogy akarnak tanulni, hogy azt az üzenetet adják át, hogy vessünk véget az erőszaknak, És azt mondanám, hogy ez az egyik legígéretesebb útja annak, hogy mi lehetne Gáza jövője és Palesztina jövője. Ugyanakkor viszont a humanitárius helyzetet illetően aggasztó a helyzet, nevezetesen a folyamatos blokád, a napi élet megnehezítése, és most az egyiptomi határmenti ö, helyzet kiéleződése, és az alagutak kérdése a régióban. A biztonsági aggodalmakat illetően most már egyértelmű, hogy azok a demonstrációk, amelyeknek nemrég tanulj voltunk a övezetben, jóval inkább a napi szükségletekre, napi követelésekre vonatkoznak, és például az áram szünetekre, ezek folyamatosan ismétlődnek, az ivóvíz minőségére, hiszen az ivóvíz minősége most egyre rosszabb, egyre szennyezettebb a víz, és ez komoly problémákat okoz. Aztán a munkanélküliség kérdése, és annak a lehetősége, hogy a jelenleg parttól számított 6-7 mérföldes zónán kívül is halászhassanak. Ezek napi kérelmek. Ez a, ez a palesztin népesség kérése. De azt hiszem, hogy az önök munkájához is csatlakozik, és a miénkhez is, az, hogy ezek az aggodalmak gyakran politikai fegyverré válnak, politikai vitává. Aztán nyilvánvalóan a rakéta helyzet, aztán láttuk a megtorlásokat Izrael részéről. Nagyon fontos, hogy miközben megoldjuk ezeket a problémákat, Ez alatt az ember mindennapi gondokkal és a fejlesztésekkel is foglalkozunk. Jelenleg úgy gondoljuk, figyelembe véve az aggodalmakat, hogy a biztonsági félelmeket illetően talán a közösségen belül fönnáll a további radikalizáció kockázata. Hogyha a bevett jogi csatornákat kell követni, akkor a csempész útvonalak egyre inkább prominensebbé válnak. Igazából már kiépült a rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a vonalak között megfelelően folyhatna a e, kereskedelem is. Aztán az elmúlt napokban az unrához nagyon sokan fordulnak, hiszen minket látnak egy, a legfőbb stabil szereplőnek. Sokan azt mondták, hogy nagyon sokan születnek például az UNVA klinikákon, nagyon sokan járnak az iskoláinkba, nagyon sok ember kap védőoltást tőlünk, és mi vagyunk a második legnagyobb munkaadó. Ez azt jelenti, hogy a gázavezetből 12-13 ezer embert alkalmazunk. Nagyon fontos, hogy továbbra is ezeket az alapszolgáltatásokat mi nyújthassuk. Ezek alapszolgáltatások humanitárius szempontból is, és emberi jogi szempontból is. El kell, hogy érjük a palesztin közösséget, hogy nyújtjuk nekik ezeket a szolgáltatásokat, és folytatjuk ezt. Ez azt is jelenti, hogy miközben az újjáépítés során volt néhány arab ország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Királyság és Katár, akik nagyon komolyan részt vesznek ebben a munkában. de nagyon limitált területre korlátozottak a támogatásuk. Például a német kormány is elkötelezte magát, csak jó lett volna, hogy inkább a kairói kötelezettségek nagyobb támogatást kapnának az UNRWA-nak az újraépítési erőforrás, erőfeszítései. az, hogy bevonjuk a helyi közösségeket. Mi egyelőre a menekültek helyzetére koncentrálunk, aztán van még körülbelül 500 ezer népességű lakosság, akik nem menekültek. A menekültek esetében kb. 1,2 millió ember beszélünk ebben a körzetben. Van még néhány kérdés, de én a blokádról beszéltem főleg, biztosítanunk kell, hogy az oktatáson keresztül semlegesek maradjunk, hogy biztosítsuk ennek további semlegességét, és ez alapvető fontosságú számunkra. találkoztam osztályokkal, és nagyon határozott, hát inkább fiatal hölgyekkel, a fiúk nem igazán ilyen elkötelezettek. Ezek a fiatalok békét szeretnének, tovább szeretnének tanulni, és munkát szeretnének találni. Ami a gyermekek védelmét illeti, ez a kérdés sokszor fölmerül. A múlt évi konfliktusnak nagyon súlyosak a következményei, és tragikus az, hogy több mint 500 gyermek életét vezet, ebben a konfliktusban. Aztán Megvizsgáltuk azt is, hogy válsághelyzetekben, szükséghelyzetben hogyan készülhetünk fel. És akkor azzal zárnám, hogy én azt érzem, azt hallom a palesztinoktól, hogy azt szeretnék, hogy folytassa a szervezetünk a tevékenységét, egészségügyi ellátást nyújtson, stabilitásként éljék meg a felfordulás közepén, erőforrásokat teremtsen munkahelyteremtésre, jövőképet alakítson nem igazán a humanitárius kérdésekre szeretnék, hogy koncentráljunk, mert ők is azt mondják, mint nagyon sokan mások, hogy azt szeretnék, hogyha méltóságteljes életet folytathatnának, és egy olyan életet, ahol ön maguk is elláthatják a saját családukat. Úgyhogy köszönöm szépen, várom a kérdéseiket és a vitát, már mondtam, hogy csak tíz napja töltöm be ezt az állást, úgyhogy remélem, hogy a jövőben még tartjuk a kapcsolatot. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig azok felé fordulok, akik a külügyi szolgálatot képviselik. Rocco Polin, Niko Kristoforó. tehát a palesztin, illetve az izraeli részlektől, hogyha helyesek az információim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 Igen, köszönöm szépen kollégáimmal együtt a lehetőséget. Rövid leszek, hiszen főképp azért jöttünk el, hogy meghallgathassuk az önök beszámolóját, emellett részletesen átolvasok majd az írott jelentést is. Nagyon köszönjük önnek a, önöknek a látogatást. Fontos volt, hogy a Parlament, a Bizottság és a Külügyi Szolgálat együtt, közösen meghallgatta mindkét partner gondolatait és aggájait. Emellett szeretnék az UNRVA-nak is köszönetet mondani a fantasztikus munkáját, hibáért, amelyet főképp Gázában végeznek. A finanszírozás kérdésével kapcsolatban csak egy pár szót szerettem volna mondani. Szívesen tájékoztatom önöket, hogy az Európai Unió imáron 100%-ban beteljesítette a kairói kötelezettségvállalásait, amelyekből 70%-ot már teljesített is kell még egy kis idő a többihez, de mint mondtuk, és mint hallottuk, az UNRVA Gázában már nélkülözhetetlen elemé vált. Emellett keresünk még további mobilizálható finanszírozásokat is az UNRVA számára, és reméljük, hogy a következő hetekben ezekről is jó híreket mondhatok még. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna csak hozzátenni, és még egyszer köszönetet mondok mindenkinek a munkájáért és a látogatásért is. Illetve természetesen minden további munkáért, amely follow-up keretekben még követheti az eddigi munkálatokat. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Niko Krasztoforó, az izraeli részlegvezetője. I don't have any... Én magam nem kívánok semmit hozzátenni az elhangzottakhoz. Kiváló. Velünk van az izraeli nagykövetségnek a képviselője is. Nem tudom, hogy szeretne felszólalni, minden esetre üdvözlöm. Richardnak van egy kérdése, hogyha jól tudom. Köszönöm. Szeretnék csak annyit... Yes, I can hear you, thank you. Annyit kérdezni, hogy hallanak-e minket Gázában biztos vagyok abban, hogy gyorsan megy az idő, de szeretném elmondani, hogy mennyire örülök, hogy az Európai Parlamenttel létrejött ez a, ez a beszélgetés az elődjei munkájának, illetve önnek is hatalmas munkája van Gázában, illetve az egész keleti térségben. Szeretnék csak annyit mondani az Európai Parlament részéről, hogy nagyon büszkék vagyunk, és nagyon támogatjuk azt, hogy az Európai Bizottság több forrás nyújt arra, hogy a gázai iskolák működhessenek. Itt nagyon büszkék vagyunk tehát arra, hogy az ENSZ tevékenységét támogathatjuk. Szeretnénk, hogyha tudnák, hogy alapvető partnerei vagyunk önöknek abban, hogy segítsünk a térségben. Politikailag semlegesek, önök támogatják a konfliktus megoldását, úgyhogy nagyon megható, hogy az iskolában például a holokausztról is tanítanak. Szerintem ez rendkív- fantasztikus és rendkívül fontos dolog, ugyanis a humanitárius szenvedést így valamennyire enyhítik. Úgyhogy azt kérem, hogy folytassák ezt a, ezt a munkát, nagyon nehéz számunkra felmérni, hogy mi is történik önök felé, mi is történik a közel-keleten. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy a parlamenti munkacsoport nagyon örülne, hogyha itt találkozhatna önnel, hogyha találkozhatnánk itt, mint partnerek. Szeretném még azt elmondani, hogy a nemzetközi humanitárius jog alapvető fontosságú számunkra. Nem térhetünk el ettől, főleg, hogyha Gázáról, háborús bűnekről, bűnökről, humanitárius segítségnyújtásról beszélünk a humanitárius folyosót kell Ciprus Gáza között létrehozni, és a nemzetközi humanitárius jogot mindenképpen tiszteletben kell tartani. Önnek tehát ebben nagyon nagy szerepe van, úgyhogy önnek és az összes kollégájának is nagyon sok sikert kívánunk a munkához. Geri úr kért felszólalási időt. Um, Én magam is szeretnék még köszönetet mondani az elhangzottakért. A részünkről lenne még néhány kérdés. Ezen belül egyet szeretnék feltenni. Az UNRVA 12-13 ezer palesztint foglalkoztat, ha jól hallottam. Ennek a semlegességét nem kérdőjelezem meg. De a kérdés, hogyha ilyen sok palesztint foglalkoztatnak ők a szervezetben, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Unió országai a 6 milliárd euró nagy részét, melyet ide juttattak, valószínűleg ők viselték a hátukon. Ez óriási támogatás volt. A kérdésem tehát az, hogy milyen esély van arra, hogy az arab országok ennél nagyobb finanszírozást juttatnának ennek a programnak, hiszen ez elvileg az ő saját érdekük is. Van esetleg más kérdés Sekkú részére? Hogyha nem, akkor átadnám neki a szót, és kérném, hogy röviden válaszoljon az elhangzottakra, a feltett kérdésekre. Well. Nos, köszönöm szépen, és valódi köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az üdvözlő szavakért, melyeket hallottam önöktől. nagy örömmel veszek részt majd a jövőben is önökkel további együttműködésekben és olyan találkozókon, amelyekben részletesebben átbeszélhetjük a témákat az albizottsággal. A támogatás kérdése, amelyet felvetettek arab országok oldaláról, továbbra is olyan kérdéskör, melyet szélesebb körű támogatásként szeretnénk megvizsgálni. Ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy még viszonylag korlátozott az ismeretünk ezen a területen. Ugyanis ha az újjáépítési erőfeszítéseken belül olyan szituációról számolhatok be, ahol az arab országok messze a legnagyobb összegeket biztosítják a helyieknek és ebben a pillanatban kezdik el lassan mondani azt, hogy szeretnék látni az implementációt magát is, a többi rész finanszírozásának a végrehajtását is, amely a régióba érkezik. Mint mondtam azonban, ebben a pillanatban leginkább csak a német erőfeszítésről, német hozzájárulásról számolhatok be. A probléma, ami a mi intervencionáló lehetőségeinket gátolja ebben az erőfeszítésben, részben innen ered. Emellett szeretném még örömömet kifejezni, hogy az emberi jogi területeken nagyon jó a fejlődés, be tudjuk vonni a tanulókat abba, hogy emberi jogi üzeneteket tudjunk az egész országban, az egész területen elterjeszteni. Ezzel kapcsolatban szeretném még egyszer kiemelni. Én azt látom a gyermekek szemében, hogy érdeklődnek, hogy szeretnének tanulni, úgy tanul, az, olyat tanulni, amelyből később megélhetnek és dolgozni ezek alapján azt látom, hogy emberi jogi és fejlesztési szempontból a lehető legjobban távolítjuk el, mink, távolítjuk el őket a radikalizációtól, ez ugyanis még továbbra is problémát jelent a közösségekben. Eleget láttunk már ebből, túl sok bombát, túl sok halált, amelyek megmutatják a radikalizáció oldalát is. Ezért fontos, hogy nagyon sok mosolyt és elhatározott fiatal arcot látok az iskolákban, akik pontosan tudják, hogy ebben a bonyolult környezetben mit szeretnének. Nagyon, nagyon köszönöm, Sekkur. Köszönöm a felszólalását. Most pedig lezárnám ezt a vitát. Nem tudom, hogy Weidenholzer úr szeretne előtte még valamit hozzászólni. Ahogy mondtam, ő volt ennek a delegációnak a vezetője. Hogyha nem szeretne felszólalni, akkor köszönöm mindenkinek. Most pedig áttérünk a napirend hatodik pontjára, méghozzá a visszajelzésre az Emberi Jogi Bizottság Ukrajnában tett missziójáról ugyanis Richard Howitt vezetett ide egy delegációt, méghozzá július 21 és 24 között. Ez volt a cél, hogy megértsék az emberi jogi helyzetet, ide értve azokat a, azokat a kihívásokat, amelyek az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára merülnek fel a Krím félsziget illegális elcsatolása miatt előállt helyzetnek az elemzése volt a cél, valamint a kormány jogi reformjainak vizsgálata. Az AFET bizottság már egy magas szintű találkozón ismerkedett meg a, a témával. A jelentés tervezetet majd kiosztjuk a képviselőknek. Szeretném felhívni a figyelmük arra, hogy André Plenkovics is, is itt van velünk. Most azonban Richard Howittnak adnám át a szót, aki a DROA ukrán delegációjának az elnöke volt. Richard, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Akkor rögtön egy másik krízis terület. Sajnálatos módon nagyon nehéz itt érzékeltetni azt, hogy milyen munkát szeretnénk végezni Ukrajnában. Öt tagja van ennek ebből a bizottságból a delegációnak, találkoztunk az AFET delegációjával, és együtt indultunk neki. Demesmaker úr az előbb itt volt, az ICR, e Ostrevicius úr, de azt hiszem, hogy nincs itt jelenleg. Tehát más frakcióból is eh, jöttek, mindenféle frakcióból, és Prankevicius úr is a néppárt részéről. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és amikor megköszönjük a titkárságnak, minden tag tudja, hogy ezt komolyan gondoljuk, úgyhogy nagyon köszönöm a titkárságnak, és köszönöm a kísérő személyzetnek. Mi a nagyon fontos ebben a jelentésben? A mozgásszabadság és a menekültek kezelése az Ukrajnán belüli saját menekültek kezelése. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a jelentésben, és ma a hozzászólásomban is, nem azért vagyunk itt, hogy az ukrán válság politikáját vitassuk át, erre más fórumok is léteznek, hanem az emberjogi helyzetre koncentrálunk. De ez nem kritikálja az ukrán kormánynak, hiszen nagyon sokan egyetérzünk ezzel a kormányjal. Mi csak azt vizsgáltuk meg, hogy az emberi jogi helyzet hogyan alakul, és a válság során mennyire tartották tiszteletben ezeket a jogokat. Egy millióan kellett, hogy elmeneküljenek a Krím térségben és az érintett területeken Ukrajnán belül. Azt vizsgáltuk, hogy a mozgásszabadság korlátozása hogyan akadályozza a családegyesítést, hogyan kell a maguknak, magukat a menekülteknek. Uh, whether uh, those uh, refugees could... Hogy megfelelően regisztrálják-e a menekülteket. Ami a mozgásszabadságot illeti, az egyértelmű volt, hogy vannak biztonsági fenntartások az ukrán kormány részéről, hiszen terrorista támadások érik Ukrajnán belül, és ennek ellenére aggasztja őket az, hogy korlátozzák a mozgásszabadságot, mert ez arra kényszeríti a menekülteket, hogy aláaknázott területeken keresztül menekülnének. Aztán nagyon sok a segélyszervezet a területen, az ő szabad mozgásukat illetően is nagyok a fenntartások. Nagyon-nagyon konstruktív volt ez megbeszélésünk az ukrán partnerekkel, beleértve a megvesztegetéseket, illetően amely bevett gyakorlat, a biztonsági őrök megvesztegetése. Azért, hogy átmenekülhessenek az emberek a kormány által ellenőrzött területekre. Aztán a krími térségből is találkoztunk képviselőkkel, és szeretnék, hogyha az Európai Parlament figyelemmel kísérné a helyzetet, hiszen itt a mozgásszabadság nagyon korlátozott. Itt magáról, egész Ukrajnáról is szó van már. Aztán, ahol a leginkább előre léptünk, az ukrán kollégákkal beszéltünk, a Nemzetközi Büntető Bíróság szabályzatának ratifikációját illetően, hiszen ez elősegíthetné a konfliktus megoldását Ukrajna számára. De nagyon lassú a ratifikációs folyamat, és örömmel mondhatom, hogy most pozitív jelek vannak, hogy karácsonyra mégiscsak ratifikálják. Az unió részéről föl kell erre készülnünk. De nem vagyok annyira optimista, a Majdán téri ö, események végleges tisztázását illetően. Úgy tűnik, hogy az ügyészség nem nagyon haladt előre ez ügyben. Ez sajnálatos, mert az áldozatok megérdemlik az igazságszolgáltatást, és talán diplomáciai keretekben ezt fel kellene vetnünk. Aztán az úgynevezett börtönlakó áthelyezést illetően. Talán a börtönlakó nem megfelelő kifejezés, mert a konfliktusban nagyon sok embert elraboltak és titkos helyeken tartanak fogva. Aztán a Kereszt és a nemzetközi közösség hozzáfér a fogvatartottakhoz, és elősegíti a cseréjüket és úgy tűnik, hogy az ukrán oldalról is erőfeszítéseket tesznek, hogy megszüntessék ezeket az inkognitóban, titkos helyeken tartott fogvatartásokat. Nagyon fontos, hogy az EU továbbra is nyomást gyakoroljon, hogy tudjuk, hogy kit hol tartanak fogva, és hogy a Vörös Kereszt munkatársai meglátogathassák Korrupció, átláthatóság, hát erről nem sokat fogok mondani. Lenyűgöző, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az ukrán kormány ez ügyben. Hatalmas a korrupciós probléma, és az Európai Uniónak támogatnia kellene ezeket az erőfeszítéseket. Aztán illegális fegyverekhez hozzájutás, a szélsőséges elemek, vagy a milíciából kilépettek helyzete. El kell, hogy mondjam, hogy valós akaratot láttunk az ukrán kormány részéről, hogy leszereljék ezeket a csoportokat, de nyilvánvalóan itt a demokrácia és az emberi jogok kérdése nagy szerepet játszik. Úgyhogy támogatnunk kell az ukrán kormányt. Még két megjegyzés. Az emberi jogi dialógus a parlamentben akkor folyt, amikor ott voltunk, úgyhogy ez nagyon szerencsés egybeesés. És minnyájunkat aggaszt a válság fokozódása Ukrajnában, hiszen eh, néha nem megfelelő politikai prioritásokat mutat a folyamat. Én azt mondanám, hogy ezzel nem értek egyet, szerintem pont jó irányba haladnak a dolgok kormányszinten, és igazi erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy demokráciát építsenek ebben az országban. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy támogathatjuk ezeket az erőforrás, erőfeszítéseket. És végül Mindenki a menekültekről beszél a parlamentben. Csak a szír menekültekről. És miért? Mert egyszerre csak egy masszív válsághelyzet alakult ki Európában. De nem csak erről kellene beszélnünk, nem mindig csak a legújabb válságról. Mi úgy érkeztünk vissza Ukrajnából, hogy a válság ugyanolyan kiélezett, mint volt, nagyon sokszor megsértik a tűzszüneti megállapodást, sőt, egyre többször. A lázadó csapatok felbátorodtak Kelet-Ukrajnában, és saját szemünkkel láttuk, hogy vannak olyan menekültek, akiknek semmilyen hosszú távú megoldást nem kínálnak, és nagyon sok ember elvándorol, elmenekül, és nem tudják megvédeni a sérülékeny csoportokat. Úgyhogy vessünk véget ennek a helyzetnek, hiszen csak egyre romlik Ukrajnában. És remélem, hogy a mi küldetésünk ebben segít. Köszönöm. Nagyon köszönöm eh, Howitt úr. Plenković úrnak adnám meg a szót. Valenciano. Koliko vidim, hrvatski je prijevod tu. Eh, köszönöm szépen a szót, Valenciano asszony. Mivel vannak horvát tolmácsaink, ezért a saját nyelvemen szeretnék beszélni. Elsőként szeretném örömmel kifejezni afelett, hogy én is részt vehettem ebben a közös delegációban, melyet az AFET albizottság és a Drói albizottság állított össze, és küldött Ukrajnába. Ez az én kilencedik látogatásom volt ebbe az országba az elmúlt éven belül. Ami pozitív volt ezen albizottság, ami pozitív lenne, hogyha tudna ezen albizottság is, az, hogy komoly különbség van a között, hogy a különböző Európai Uniós intézmények milyen erőfeszítéseket tesznek Ukrajnában. Ebben az évben a Védelmi és a Költségvetési és az Emberi Jogi Albizottság is ellátogatott már Ukrajnába, ezen a héten pedig éppen a kereskedelmi, és a többi albizottságon lesz a sor. Múlt héten volt egy meeting, ahol ukrán, ukrán kollégáink is igen aktívak voltak. Minden csoportnak van saját külön ezzel foglalkozó csoportja. Tehát ezen rengeteg különböző tevékenységen keresztül azt mutatjuk meg Ukrajnának, hogy nagyon fontos partner számunkra. A legutolsó mm, mondatra szeretnék csak visszautalni kollégánk szájából, amely a humanitárius válságra irányult, mely különböző helyeken alakul ki, Horvátországban is. Való igaz, hogy Ukrajna másfél millió menekültről gondoskodik már most is. Majdnem egy millió ember hagyta el Ukrajnát, hogy Oroszországba vagy más országokba meneküljön. Az ukrán válság nagyon sok különböző aspektussal és különböző szintekkel rendelkezik, melyekkel mind foglalkozni kell az albizottságban. Ami azonban biztató szerintem, és kollégáim tapasztalat szerint is az, hogy Ukrajna elkötelezett az emberi jogok védelme mellett. És arra kérik az Európai Parlamentet és az Európai Uniót általánosságban, teljes egészében véve is, hogy monitorozzák az emberi jogok tiszteletben tartását például Donetsk és Lugansk térségében. Tehát, hogy kövessék figyelemmel, emellett a Krím területen is, melyet illegálisan csatoltak el. Erről a témakörről már beszéltem a múlt héten is kollégáimmal, és úgy döntöttünk, hogy meghallgatást szervezünk erre vonatkozóan még ebben az évben, amelynek keretében az érintett aktivistákat és civil szervezeteket hívnánk össze az emberi jogi területről, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ez a témakör továbbra is magasan marad a napi renden az Európai Parlamentben. Ami pozitív fejlemény, hogy Ukrajna most készül fel a parlamenti választásokra. Júliusi ülésünkön például azon gondolat mellett kardoskodtunk, hogy a menekülteknek is legyen szavazatuk ezen választáson belül. Tehát először regisztrálni kell őket, majd aztán lehetővé tenni számukra a szavazást, miközben távol vannak otthonuktól olyan helyzetbe kényszerültek, melyet sosem választottak volna maguknak. De annak ellenére, hogy a szituációjuk ilyen nehéz, még meg kell kapniuk ezt a jogot a szavazáshoz. A hatóságok a megszállt területeken szintén megpróbálnak választásokat szervezni, amelyek azonban nem felelnek meg az ukrán jogszabályoknak. Emellett hozzá kell tennem azt is, hogy az Európai Parlament hét megfigyelőt is küld a térségbe, annak érdekében, hogy figyelemmel kövessék ezeket a választásokat. Természetesen, hogyha a választásokat nem az ukrán jogszabályoknak megfelelően szervezik, akkor nem fogjuk tudni elfogadni ezek eredményeit, amely természetesen egyáltalán nem lesz pozitív a Minszki megállapodás szempontjából. Mi magunk támogatjuk az ilyen látogatásokat, ugyanis az ilyen esetekben aktívan együtt tudunk működni az Ukrajnában működő valamennyi szereplővel és elemmel. El kell mondanom, hogy azon kollégák többsége, akik a DROI albizottságból részt vesznek ebben a munkában, és eh, elmentek az országba, meglátogatták a menekültáborokat is, és felmérték, hogy mi az itt élők szükség, mik az itt élők szükségletei. Szeretnék emlékeztetni Nassimiani kollégánkra, aki a humanitárius segítségnyújtás területén próbál munkálkodni, ugyanis eh, nekik is köszönhető, hogy az Európai Unió különböző szervezetei, az UNHCR és más intézmények együttműködésének érdek, együttműködéséből fakadóan nagyon komoly erőfeszítéseket tudunk a területen végezni. Olyanokat, amelyekkel gyermekeket támogathatunk, betegeket és időseket támogathatunk. Az egyik kollégánk például kifejezetten egy témakörre fog koncentrálni, a gyermekek jogainak védelmére, és holnap szólal fel ezzel kapcsolatban a parlamentben. Ezért úgy gondolom, hogy ez a misszió a legjobb pillanatban érkezett. Az emberi jogok védelme véleményem szerint folyamatos dialógus keretében kell, hogy napirenden maradjon, a jelen alvizottság hozzájárulásával együtt. Köszönöm. Señor Blinkovics, ya sabe que... Blink, Blinkovics úr? Igen. Úgy gondolom, hogy a jövőben is együtt tudunk működni, és megtesszük a tőlünk lehető legjobbat annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben tudjunk foglalkozni, és meg tudjuk védeni az ukrajnai emberi jogi jogot. Tisztelt elnök asszony, hollandul szeretnék hozzászólni. Elsőként szeretném kollégánknak megköszönni azt, hogy hogyan vezette ezt a delegációt, és természetesen az összes többi kollégának is, aki szintén meglátogatta Ukrajnát. Köszönjük nekik a kiváló együttműködést, mely valóban nagyon fontos. És ennek következtében kiváló, sikeres missziónak volt nevezhető ez a látogatás. Sok emberrel beszéltem, sok kontaktot, sok kapcsolatot gondoztam, és mindig nagyon őszinte nyitottak voltak a megbeszéléseink. A múlt héten is volt még egy ülésünk a delegációval, a Parlamenti Együttműködési Bizottságban, amelynek keretében néhány kérdést is elhangzott kollégánk felé a misszióval kapcsolatban. Természetesen némi kutatási munkát is végeztünk, például a szabad mozgással kapcsolatban júlia, júliusban Ukrajnában ez ugyanis még probléma volt. Problémát jelentett azok számára, akik a mozgási szabadságukban korlátozottak. Nem látogathatják meg családjukat, barátaikat, akik a kontaktvonal másik oldalán élnek. Természetesen továbbra is probléma a korrupció is. Az elmúlt időkben az elektronikus regisztráció is életbe lépett már Ukrajnában, és úgy tűnik, hogy jól működik, bár az elején voltak még gyermekbetegségei, de maga a weboldal például működik online, hogyha ellátogatnak oda, akkor láthatják, hogy működik, felhasználóbarát, és viszonylag egyszerű módon tudja magát regisztrálni rajta az ember. Ezáltal képesek lehetnek ezek a regisztrált emberek gyorsan átlépni az elválasztó vonalon. Tehát pozitív fejlődésről számolhatunk be, amelyet Ukrajna szempontjából csak üdvözölhetünk. A következő témám. A külügyminiszter Klimkin úr, akivel szintén találkoztunk Kievben, felvezette a gondolatot, hogy érdemes lenne felállítani néhány humanitárius állomást, a választóvonal mellett, amelyet ezen a, ebben a hónapban próbáltunk véglegesíteni. Artimoxnál például a demarkációs vonal mellett kialakít, kialakítunk egy logisztikai, szolgáltatási és humanitárius pontot, ahol az emberek jelentkezhetnek, hogyha például élelmiszerre van szükségük, reális áron, gyógyszerre reális áron, ahol pénzautomatákat is találnak, ahol levehetik például a nyugdíjukat a bankkártyájukról, ahol például a papírmunkájukat rendbe tehetik, stb. És ezt napi 5000 fős kapacitással működtethetjük. A terveink alapján további ilyen logisztikai központokat állíthatnánk még fel a demarkációs vonal mentén, amelyeket működtethetnénk is hasonló formában. A rendőrség ezzel kapcsolatban rendelkezésünkre áll annak érdekében, hogy a rendet fenntartsa, és ezért úgy tűnik, hogy jól is működik ez az első pont. Ez tehát a jó irányba mutat. Természetesen, amire nincsen kihatásunk, az maga a helyzet az elfoglalt területeken. Például Luhansk és Donetsk környékén a jelentések, melyeket innen kaptunk, különböző szervezetektől származnak, és ezek sajnos igen reménytelen képet mutatnak. Ugyanis nincsen megfelelő szervezés, nincsen megfelelő szolgáltatás. Egy holland újságíró például, aki 8 évig dolgozott Oroszországban, és most visszatért Hollandiába, arról számolt be, miután Donetszket és Luhanszkot is többször meglátogatta, hogy a helyzet ezeken a területeken nagyon komoly, az emberi jogi helyzet eh, igen rossz, nincsen jogállamiság, nincsen megfelelő mennyiségű élelmiszer, nagyon magasak az élelmiszer, és a gyógyszerárak is. Azt hiszem, hogy a Caritas kollégáival való mítingen is hasonló képet hallhattunk. Nagyon sötét képet festettek le az emberi jogi helyzetről ezen a megszállt területen. Kaptunk emellett még egy jelentést a HCNM-től és az Odírtól, amely előbbi az kisebbségekkel foglalkozik az EBSZ e részéről. Mégpedig a Krimről szóró jelentést amely száz oldalon keresztül újból felvázolja, hogy a szigeten az emberjogi helyzet nagyon rossz állapotban van, és folyamatosan romlik. Ezek újból olyan témakörök, amelyekre a jövőben is figyelmet kell fordítanunk, de amelyre nincsen hatásunk. Megpróbálunk nyug, nyomást kifejteni, legalább Ukrajnára, a Majdan után felállt vezetőségnek pozitív erre a számít, szándéka, de nincsen semmilyen lehetőségünk annak érdekében, hogy az agresszorra valamilyen hatást kifejthessünk, sajnálatos módon. A krimtatárok és az a krimen élő ukrán közösségeknek is rossz a helyzete, de a többi kisebbség is rossz helyzetben van. A krimtatárok például blokádot indítottak a krimmel kapcsolat, krimre vonatkozóan, méghozzá azon utakra vonatkozó, melytől a Krimfélsziget még mindig komolyan függ, például az élelmiszer szállítmányoktól. Azért indították ezt a blokádot, hogy ők maguk is figyelmet vonhassanak az ő rettenetes helyzetükre a félszigeten. Ennyit kívántam hozzátenni. Úgy gondolom, hogy jó dialógust indítottunk Ukrajnával, az emberi jogi területen, bár természetesen figyelembe kell vennünk, hogy annyira rossz helyzetben vannak eleve a gazdaság szempontjából is, amely például ebben az évben 11%-ot csökkent, és a kelet, az ország keleti részén folytatott háborúval, és a többi problémájukkal, a másfél millió országon belül átköltöztetett lakossal, hogy egyszerűen nem tudják kézben tartani. Az Európai Unióval már 160 ezer további menekült elosztásáról volt szó, de Ukrajnának jelenleg is másfél millió saját lakossal kell foglalkoznia, hogy nekik tudjon új jövőt bizony, biztosítani. Ez természetesen nem egyszerű, óriási feladat áll előttünk, és az Európai Unió részéről a mi feladatunk is az, hogy a lehető legjobban kézen fogjuk az országot, vezetni tudjuk és támogatni tudjuk, ugyanis ne felejtsük el, ez az új Ukrajna, a Majdan forradalom után alulról indult, tehát a civil szervezettől és az emberek által lett elindítva, és a célja az volt ennek az új ország felépítésnek, hogy olyan új Ukrajnát építsenek, amely modern európai demokratikus értékekre épül. Ezért támadták meg őket a támadta meg őket saját szomszéduk, Oroszország, ezért kell ezt az agressziót most elszenvedniük, és e, ennek minden következményét ezért a mi feladatunk és kötelességük, hogy kiálljunk mellettük, és az emberi jogi helyzetben is segítsünk nekik, de természetesen továbbra is figyelmet kell fordítanunk rá, nem csak ebben az albizottságban, az AFET albizottságban is. Itt a mi köreinkben mindenképpen az emberi jogi helyzetre. A civil a civilek úgy tűnik, hogy Ukrajnában olyan közösséget vezetnek, amely nagyon élő, nagyon zsongó, ugyanis úgy tűnik, hogy például az elmúlt hetekben is a Luganszki területben rengeteg olyan önkéntes dolgozott, akik már most elkezdték osztani a téli ruházatot, a télire való gyógyszereket, annak érdekében, hogy a demarkációs vonal mentén is hozzájussanak azok az emberek, akik rászorulnak az ilyen támogatásra. Ezért ezzel kapcsolatban kalapot emelek, és tiszteletemet szeretném kifejezni az ukrán civilek irányába. Szeretném, hogyha mi tudnánk arról, bizt, arról gondoskodni, hogy a lehető legnagyobb mértékben tudjuk őket segíteni. Köszönöm. Muchas gracias, señor señor Nagyon köszönöm. Akkor Csavics úrnak adnám meg a szót. Thank you, indeed, colleagues. Uh, good morning. Köszönöm szépen, elnök asszony, kollégák. Szerintem pont jókor látogattunk el, és ezért nagyon nagyra tartom Richard Howittnak a az erőfeszítéseit. Szerintem nagyon őszinte volt az eszmecsere az ukrán partnerekkel. És Kievben is találkoztunk, és Dnyetnó Petrovskban is az ukrán felekkel. Én nem hiszem, hogy mi megdupláznánk az AFET erőfeszítéseit. Mi Kelet-Ukrajnában jártunk, és utána látogattunk el Kievbe. Valóban nagyon komplikált a humanitárius helyzet. Nem csak arról van szó, hogy nagyon riasztó a helyzet gazdaság és humanitárius szempontból is. Gazdasági szinten, hogy miről beszélünk, 60 eurón alatt van a nyugdíj havonta, és képpen az átlag fizetés havi 200 euró alatt van. Úgyhogy ez a kiinduló pont. Ebben a nagyon összetett és nagyon összetett gazdasági helyzetű országban. Mindezek ellenére én nagyon nagy és jó erőfeszítéseket láttam a helyzet stabilitására, és általában véve úgy gondolom, hogy újjáépül Ukrajna, nem pedig lerombolódik. Miközben persze a háború folytatódik, minden nap látunk híreket arról, hogy a keleti fronton megsérülnek, meghalnak emberek. Az annektált és megszállt területek miatt nagyon nagy a gazdasági visszaesés, mert ezek voltak a fejlett ipari területek Ukrajnában korábban. Két héttel ezelőtt egy konferencián vettem részt, az ISS konferencián az EU-Ukrajna együttműködésről, és nagyon sok kormány résztvevő vett részt, nagyon aktívak voltak, nagyon elkötelezettek, mert semmi veszteni valójuk nincs, nagyon alacsonyról indultak, nagy volt a korrupció, nagy volt a bürokrácia, nagyok voltak a hatalmi harcok, de most a fiatal generáció, a miniszterek és különböző intézményi vezetők szerintem nagyon optimisták, és azt gondolják, hogy előre vihetik Ukrajnát. Igen, a menekült áramlat nagyon nagy, Ukrajna keleti és középső részére nagyon kihat ez a jelenség. A menekültek lakhatás és ellátási körülményei nagyon primitívek. Igazából nem is tudom. Gyakorlatilag üres szobákban laknak. Nem tudom, hogy hogy élik ezt túl. Ezt saját szememmel láttam de ennek ellenére még ők is optimisták. Hihetetlen, hogy hogyan alkalmazkodnak az emberek az ilyen helyzetekhez. Nagyon sok civil szervezet, amely az emberi jogokkal foglalkozik, Nagyon sok ilyen szervezettel találkoztunk, meg se tudom számolni, hogy mennyivel. Kievben is, és máshol is. De egy dolog közös bennük. Függetlenek, és nagyon fontos ez azért, hogy a hivatalos adatokkal össze tudjuk hasonlítani az adataikat. Őszintén beszélnek a pozitív és negatív oldalakról, és egyre jobb minőségű jelentéseket állítanak össze, ezeket meg is kaptuk. és azt hiszem, hogy őket támogatnunk kell. Meg kell őket ide hívnunk Strasbourgba is, hogy folytathassák ezt a tevékenységet. Nagyon jó segítséget kaptunk Jan Tombiszki nagykövettől. Ő kísért minket, lehetővé tette, hogy magas szinten tárgyásokat folytassunk, és szeretném, hogy a következő években ezt a magas szintű kapcsolattartást fenntartanánk. Elnök asszony, én úgy gondolom, hogy a meghallgatásokat továbbra is szerveznünk kell az ukrajnai emberi jogi helyzetről. Nagyon jó volt, hogy a múltkor összegyűjtöttük az eddig megkapott jelentéseket, meghallgatási eredményeket. Ez egy jó példája annak, hogy hogyan működünk, és be kellene vonunk az említett civil szervezeteket jobban. Az, hogy magas szinten jelentéseket állíthassunk össze. Végül, mivel nem úgy tűnik, hogy javulna a helyzet, szerintem a tél még nagyobb kihívásokat jelent majd, és romlani fog a helyzet. Ezért egy karitatív folyamatot indítottunk be, és lesznek ládák a parlamentben, ahol adományokat gyűjtünk, tárgyakat és pénzadományt is, ez segítheti a keleti része menekültek helyzetét, és október elejétől elérhetők ezek az adományozó dobozók, és megkérném, hogy nagy lelkűen adakozzanak itt a parlamentben, hiszen nagyon rászorulnak. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Osztovics. Nagyon köszönöm. Most pedig szeretném megadni a szót a külügyi szolgálat képviselőjének. Thank you, Madam Chair, and thank you. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a felszólalóknak is. Ahogyan az már elhangzott, az Európai Unió és Ukrajna közötti humanitárius konferenciára múlt héten került sor, illetve egy adhok látogatásra is Ukrajnában. Mm, az EU delegáció, illetve a civil szervezetek találkozóin mi is részt vehettünk. Azt gondolom, hogy ahogyan Ösztön is elmondta, Hovit úr, mind a ketten együtt voltunk jelen ezen a találkozón, és az emberi jogok kérdését kiemeltük a külügyi szolgálat kész arra, hogy mélyreható beszélgetést folytasson erről a párbeszédről egy másik alkalommal. Most röviden egy pár szót szeretnék mondani azokról a témákról, amelyek elhangzottak az előbbiekben, méghozzá a belső menekültekről, illetve a keleti válságról. Kelet-Ukrajnában szeptember 1 -e óta szünet van. Ez jó azoknak, akik a demarkációs vonal mentén élnek. Azonban ami a humanitárius helyzetet illeti, ez rendkívül aggasztó. Több mint 5 millió embert érint ez a konfliktus. 1,4-1,5 millió belső menekült van az országban. Az ő számuk idén január óta a kétszeresére nőtt. Ez hatalmas kihívás, amelyet a kormánynak kezelnie kell. Külön pont, pontot szenteltünk a belső menekülteknek a humanitárius párbeszéd kapcsán. Beszéltünk a belső menekülteket érintő jogszabályozásról, illetve ennek az alkalmazásáról az országon belül valamint kiemeltük annak a fontosságát, hogy az állam segítse ezen menekülteket az alapvető szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, foglalkoztatáshoz való hozzáférésben. Külön csoportok is vannak a belső menekültek csoportján belül, akiknek külön segítségre van szükségük, mint például a fogyatékkal élők vagy a roma közösségek. Ezen különleges csoportok, csoportokkal kommunikálnunk kell, ehhez pedig külön erőfeszítésre van szükség. ami pedig a az ICC-t illeti, ez alapvető fontosságú az Európai Unió számára. Továbbra is azt mondjuk, hogy ratifikálnia kell Ukrajnának a dokumentumot. Ez a társulási megállapodás, amely Ukrajna és az Európai Unió között létezik, ez, is, ez kimondja ennek a ratifikációját. Láthatjuk, hogy az alkotmányi munkacsoportban már munka folyik arra vonatkozóan, hogy az ICC jogszabályozást bele kell venni az alkotmányba. Most pedig szeretném kiemelni azt, hogy az ukrán hatóságok lépéseket tettek arra vonatkozóan, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság az Ukrajnában február óta 2014. február 12-e óta elkövetett emberiség elleni bűnöket kezeljék. Persze az Európai Uniós delegáció aktívan részt vesz ebben a munkában az alkotmányos, az alkotmány módosításokban, tehát ezt szeretnénk, hogyha megjelenne, illetve a Velencei Bizottságot szeretnénk, hogyha követné ezeket az ajánlásokat. Ami az elkön, ami a számadást, illetve a majdan téri tevékenységeket illeti. A humanit humanitárius párbeszédben erre is fókuszáltunk. A választások, és erről már mi is beszéltünk, illetve a Mogherini főképviselő is beszélt erről, az önkormányzati választások mindenképpen ö, sor kell, hogy kerüljön az ukrán jogszabályoknak, illetve a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően. Ami a humanitárius helyzetet illeti, mindenképpen azt látjuk, hogy a hozzáférés a nem kormány által ellenőrzött területeken működik. A kormány több intézkedést is tett annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtás könnyebben érkezhessen az országba. A szabad mozgást szintén közelről kell figyelnünk az ukrán kormányjal együtt. Végezetül pedig szeretném felvetni azt a témát, hogy ma Szuvcsenko kapcsolatban az Európai Unió is jelen van a beszélgetések során. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Szeretne esetleg valaki kérdést feltenni? Szeretne valaki kérdést feltenni az ukrán, Ukrajnában elhangzottakkal kapcsolatban? Hogyha nem, akkor lépjünk át a következő pontra, méghozzá a felkészülésre, a világszintű humanitárius csúcs találkozóra nem nekem kellene az, ezt a mai ülést elnökölnöm, hiszen én vagyok a vélemény előadója, de hát végül is nem baj. Szeretnék pár szót szólni erről a témáról, tehát a humanitárius segítségnyújtási rendszert kellene átalakítani, ezzel fog foglalkozni a csúcs találkozó. 25 évvel ezelőttről datálódik ez az együttműködés, ma pedig a kihívások már egészen újak. Olyan véleményről van itt szó, amelyet a DEVE és a DROA tehát társbizottságok. Erike Gerevó a DEVE illetékes előadója. A az ENSZ főtitkára bejelentette tehát, hogy jövő májusban, Isztambulban sor kell, hogy kerüljön erre a, erre a világszintű találkozóra, amelynek a keretében a humanitárius egy, egész, humanitárius segítségnyújtást át kellene alakítani, úgy, hogy ez megfeleljen a mai kihívásoknak, ellentétben a 25 éve működő rendszerrel. Itt a finanszírozásra kell gondolni, valamint a humanitárius segítségnyújtás előbbi vetületeiről, arról, hogy mindez ideig 20 milliárd dolláros volt a humanitárius segítségnyújtás teljes költsége, de itt nem csak a pénzről van szó, hanem arról, hogy a megelőzést kellene javítani, valamint meg kell védeni a segítségre szorulókat, a gyermekeket, a nőket, a fogyatékkal élőket, illetve azokat, akik a nagy humanitárius katasztrófák áldozatai, és akikre kihatnak ezek az események. Ez a, erre a csúcs ez a csúcs találkozó tehát jókor kerül megrendezésre, ugyanis most menekült válsággal állnak szemben a fejlett országok. A menekültek nehéz helyzetben vannak a környező országokban, illetve távolabbi országokban is a menekültek már Európában vannak, elérték Európát, éppen ezért minket is érint ez a helyzet. A Droá Bizottság szeretne részt venni a humanitárius rendszer átalakításában. Ehhez pedig olyan megközelítésre van szükség, amely az alapvető elemekből indul ki, vagyis a kockázatok beazonosításából, illetve az a prevencióról. Tehát prevencióra van szükség, segítségnyújtásra, így lehet az emberi jogokat érvényesíteni. Ezzel foglalkozunk a, a véleményen belül. A DEVE fogja az alapvető szerepet betölteni. Szeptember 24-én délig pedig a módosításokat elő lehet terjeszteni. Hogyha van esetleg megjegyzésük, akkor nyugodtan küldjék el nekem. Mindenképpen az emberi jogok védelmére kell a hangsúlyt tenni, és ki kell emelni azt, hogy az emberi jogoknak milyen nagy súlyuk is van ennek az új nemzetközi humanitárius segítségnyújtásnak a megvalósításában. Természetesen a humanitárius vetületeknek van minden politikai cselekvés felett az igazi súlyuk, úgyhogy az emberi jogoknak a megvédése itt elő kell, hogy kerüljön. Az elmúlt napokban láthattuk, hogy az emberi jogokat nem mindenhol tisztelik az európai határok környékén. beleért, beleértve az Európai Uniós tagállamok közötti határokat. Úgyhogy persze beszélhetünk a világban zajló emberi jogi, jogok megsértéséről, na de hát láthatjuk, hogy itt is, az Európai Unión belül is vannak olyan képek, amelyek azt mutatják, hogy még nem igazán érti az Európai Unió, nem mindenhol érti az Európai Unió, hogy mi is az emberi jogok védelme. Kért valaki szót? Kovacsev úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet a DEVE jelentéshez. Teljes mértékben egyetértek önnel, hogy új kihívásokkal állunk szemben az emberi jogi politika területén, és új megközelítésre van szükségünk. Üdvözlöm ezt a csúcs találkozót, az ENSZ főtitkárának kezdeményezésére. Valami jobb segítségnyújtási módszert kell kidolgoznunk, nagyobb erőfeszítést kell tennünk, és jobban kell koncentrálnunk az oktatásra. A nemzetközi közösségnek hatékonyabban kell küzdeni az emberkereskedelem ellen, a terrorista csoportok finanszírozása ellenében és a terrorista harcosok felkutatása, rekrutálása és finanszírozása ellenében kell fellépnünk. Ez a parlament álláspontja, hogy véget vessünk a terrorista szervezetek, mint a Dash eh, finanszírozásának. És teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a nemek egyenlőségét is biztosítani kell, de talán nem központi elemként. Az oktatás nagyon fontos. Azt hiszem ez a négyes pont. Talán ezt jobban ki kellene domborítanunk. Aztán a vallások párbeszéde. A néppártban ezt nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen, köszönöm a munkáját, és a támogatásunkról biztosítom. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Igen, Osztravicsius úr. Köszönöm szépen. Patrice Besserra nevében szerék, eh, szeretnék hozzászólni, aki az Aldénak a jelentéstevője, úgyhogy felolvasom az üzenetét. A jelentéssel kapcsolatban. Valóban hálámnak szeretnék eh, hangot adni Valenciano asszony felé, aki a jelentéstevő, ez egy nagyon átfogó jelentés, nagyon fontos alapvető aspektusaival foglalkozik a humanitárius politikának, a módosítókat illetően. Bizonyos intézkedéseknek az összefűzése az emberi jogok védelmére, amelyeket mind az ENSZ, mind a uniós egyezmények elismernek, ez nagyon fontos. Ez nem csak egy kijelentés, hanem alapvető fontosságú, hogy a menekülteknek megfelelő feltételeket biztosítsunk a teljes, kiteljesedett élet biztosításához. A szexuális és reproduktív jogok biztosítása. Ez egy nagyon fontos elem a lányok és a nők számára a humanitárius válságok idején. Aztán a megfelelő higiénia és a biztonságos ivóvíz biztosítása, ez alapvető feltétel, így tudjuk az emberi életet és méltóságot garantálni. Aztán az életmentő gyógyszerek, az alapvető egészségügyi ellátás. Nagyon fontos, ezeket nem csak segélyként kell nyújtani, hanem ez sokkal több, mint humanitárius egészségnyújtás. Én egy olyan politikát szeretnék látni, amely felkészíti az embereket arra, hogy megbírkozzanak a katasztrófákkal, válsághelyzetekkel. Kapacitásépítés, eszközök kézbeadása, proaktív, autonóm személyiségek felkészítése, hogy a személyes vágyait megvalósíthassa. Én remélem, hogy egyértelművé tettem az álláspontomat ezen a téren, és ennek szellemében fogok együttműködni, és támogatom ezt a jelentést. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Demesmaker. Demesmaker úr. Ja, dank u uh, igen, köszönöm a szót, Valenciano asszony, és köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a frakcióm nevében ezért a jelentésért. Konstruktívan dolgozunk önökkel együtt. Gerike úr, az árnyékelőadó sajnos ma nem lehet itt, de azért az ő nevében is beszélek. Jelenleg óriási humanitárius kihívással néz szembe, ugyanis 16 millió menekültel foglalkozik világszerte. Nemrég beszéltünk az ukrán helyzetről, és hallottuk, hogy ott is mekkora probléma. 5 millió embernek van szüksége humanitárius segítségre, és másfél millió belső menekültről beszélünk az ország területén. Ezek olyan kihívások, amelyek az egész, orsz, az egész világot érintik. Mindenkinek együtt kell működni annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani. Mi magunk az Európai Unióban önállóan nem tudunk mindent megoldani. De természetesen támogatjuk az ENSZ főtitkárának erőfeszítéseit, azonban el kell kerülnünk azt az esélyt, hogy csupán beszélgessünk ezekről a dolgokról, egy olyan dialógus klubbá váljunk, ahol nincsenek valós eredmények. Eredményeket is el kell érnünk, ebből ered az én kérésem és kérdésem. Minden attól függ, hogy milyen új, érdekes beszédpartnereink le- lesznek, akik a humanitárius csúcs találkozón részt vesznek, én ezt véltem legalábbis a főtitkár egyik céljának. Ezzel kapcsolatban is szeretnénk több részletet kapni majd. Van esetleg arra lehetőség, hogy ezt a konferenciát később kormányközi konferenciává is alakítsuk át, amelyen humanitárius válságokat és katasztrófákat a forrásuknál tudnánk kezelni. Végül pedig a kérdés az, hogy mi az elvárása az ECO főigazgatóságnak ezen konferenciával kapcsolatban. Köszönöm. Sajnos nem kaptunk mikrofont, de már folytatódik. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Az EKON főigazgatóság részletesen elő fogja majd adni a konferencia fontosabb témaköreit. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnénk megköszönni az átfogó és részletes beszámolót a beszélgetésekről. Bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan témakör, mely itt felmerül, részletesebben tovább lesz átbeszélve a parlamentben, és később majd a csúcs találkozón is. Csupán szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a kommunikációs kérdés a humanitárius csúcs találkozóval kapcsolatban, azt hiszem önök is kaptak egy brosúrát, a következő volt. Szeptember elején, amikor megpróbáltuk összeállítani a pozíciónkat a csúcs találkozóval kapcsolatban, és konkrét javaslatokat előterjeszteni, talán önök is hallottak a munkánkról. Az önök albizottságának munkájának keretében fontos, hogy önök kifejezetten az emberi jogi területekre koncentráljanak, és ezeknek a végrehajtására. Önöknek a legkomolyabb prioritás, melyet felismerettünk, az egyes terület, a függetlenség, a parcialitás és a az elszakadás a lehetősége. Ezen kívül azonban a hármas területe, területen belül is szeretnénk kitérni az önök munkájára. Úgy gondolom, hogy ez az a terület, ahol a humanitárius és az emberi jogi megbeszélés összefog, összefut és összefoghat a megoldások érdekében. A korábbi Ukrajnával és Gázával kapcsolatos megbeszélésekből én is látom, hogy milyen nagy mértékben összefonódik az önök emberi jogi munkája humanitárius területekkel és erőfeszítésekkel. Nagyon sok jó gondolat merült már fel, például az oktatással kapcsolatban, amely szintén megerősítetné a jövőbeli erőfeszítéseinket. Valóban az oktatási erőfeszítéseinket is javítani kívánjuk, de ezen kívül a nemi alapú erőszakkal szembeni harcot is folytatjuk. Végül pedig hallottam az esetleges kormányközi lehetőségekre való kérdést is, Szeretném elmondani, hogy jelenleg az ENSZ főtitkár nyitott folyamatként jelölte meg ezt a folyamatot, amely minden civil szervezet számára nyitott, tehát ez egyelőre nem kormányközi fórumként funkcionálna. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csúcs találkozót követ, követően nem lehetne ezt formalizálni egy magasabb szintre, és akár kormányközi szintre juttatni. Végül volt még egy kérdés a humanitárius elvekkel kapcsolatban amely a humanitárius akciók alapját képezi. a szükséglet alapú megközelítést mondjuk magunkévá. A humanitárius szereplők természetesen nagyon fontos védelmi vonalat képeznek, segítenek a humanitárius jogot megvédeni nemzetközi szinten is, és ezt a programjaink részévé tenni, azonban óvatosak szeretnénk lenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan hogyan veszük figyelembe az életek megvédését és az megvédett életek számát. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Nagyon köszönöm. Van esetleg más hozzászólás? Hogyha nincs, akkor szeretném elmondani tehát, hogy szeptember 24-ig lehet a módosításokat előterjeszteni. Úgy értem, hogy a frakcióknak a képviselői itt lesznek, de úgy látom, hogy nincsenek itt. A frakció képviselői minden esetre tudják, hogy szeptember 24-e a határidő, úgyhogy nyugodtan járuljanak hozzá ezen vélemény minőségének növe, növeléséhez. Most tehát áttérnénk a kibővített elnökségre, úgyhogy aki nem tartozik a kibővített elnökségbe, őket kérem